So, dear colleagues, since, uh... Kedves kollégák, mivel a külügyi szakbizottság elnöke még nem érkezett meg, engem kértek meg, hogy elnököljek. Én nem tudom, hogy milyen alapon, hogy én vagyok itt a legidősebb, a rangidős. Mindenki saját maga majd megítéli magának, hogy miért én vezettem most ezt az ülést. De remélem, hogy Elmar Brock elnök nem sokára megérkezik, de nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem itt Ahmed Ben Muhammed El Jarwan, az arab parlament elnökét üdvözöljük itt a körünkben. És üdvözöljük kollégáit, aki eljött hozzánk. Tehát arra kérném, hogy informáljon minket, és utána a beszámolója után pedig vitát folytatunk. Reméljük, hogy időközben megérkezik az elnök is, és akkor visszavonulok majd a szerény helyemre. Excellenciás uram, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, excellenciás uram. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de, de le faire en arabe. Euh, ça sera plus facile pour moi. بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة يشرفني Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetésnek érzem kollégáimmal együtt, hogy találkozhatok itt önökkel, a parlamentben találkozhatok az önök szakbizottságával, az együttműködési látogatás keretében, és nagyon reméljük, hogy ez rendszeres látogatás lesz, illetve az Európai Parlament és az Arab Parlament között ezek a találkozók rendszeressé válnak. Köszönöm szépen az elnök úr köszöntő szavait, és remélem, hogy a mai ülés az első lépés lesz több témában egy hosszabb koordinációnak, közös érdekek megvalósítása érdekében a különböző intézmények között, az EU, az arab intézmények között, annak érdekében, hogy a baráti szálaink is megerősödhessenek, Az arab országokban megpróbáljuk az intézményeinket megeri, megerősíteni, illetve intézményesített kapcsolatokat szeretnénk kialakítani arab parlamentként az európai intézményekkel, a regionális parlamentekkel pedig különösen, illetve az Európai Parlamenttel. Reméljük, hogy az önök támogatására támaszkodhatunk. Szeretném osztani a véleményemet önökkel. Az Európai Unió és az arab világ különböző kapcsolatok keretében kötődnek egymáshoz, partnerségi kapcsolatok, emberi kapcsolatok, a szabad árucsere keretében az arab világ különböző részei és az európai világ között valósulnak meg ezek a kapcsolatok. Aláírásra került a társulás és partnerségi megállapodás számos arab országgal, és szeretnénk egy szabad kereskedelmi megállapodást is kötni, a barcelonai folyamatot továbbvinni, illetve konszolidálni szeretnénk az együttműködési, golf együttműködési tanács és az EU között megerősíteni. 1989 ben került aláírása, ez az első megállapodás. És nekünk kötelességünk nem csak ezeket a folyamatokat tovább vinni, hanem újabb lendülettel kell, hogy ellássuk őket, annak érdekében, hogy mm, egy olyan bilaterális megállapodást állíthassunk fel, amely közös érdekeinket szolgálja, illetve hozhassunk létre. Az Európai Parlament véleményét, elképzeléseit szoros figyelmet követjük. Az önök szakbizottsága nagyon fontos az a világ számára, a közel-keleti helyzet számára is, az izrael-palesztini konfliktus, és nagyon fontos téma, illetve az együttműködés számos más formája. Közös céljaink vannak, közös érdekeink, úgy érzem. Ez egyértelmű. És nagyon reméljük azt, hogy közös értékeinket meg fogjuk erősíteni, az esélyegyenlőséget, illetve megvédjük az emberi jogokat, a humán értékeket, a szociális, eh, szociogazdasági érdekeket, és ellenzünk mindenféle diszkriminációt, vallási, hovatartozási, nyelvi alapon. Úgy, érzük, úgy érezzük, hogy eh, mindenkinek joga van felvirágzáshoz, a szabadsághoz, és a saját rezsimje megválasztásához. Elítélünk mindenféle megszállást, az izraelek megszállását palesztin területeken, és úgy érezzük, hogy a béke meghatározó mindannyiunk számára, és bizonyos térségek, mint például a közel-kelet, fontos, hogy részt vegyenek a megoldásokban, tárgyalások keretében. Fontos, hogy világszintű lefegyverzés, lefegyverkezés valósuljon meg, illetve megvalósítható megoldások szülessenek. Támogatjuk a közös értékeket, közös érdekeket az önök intézményei, illetve a mi intézményeink között. Ami a szír kérdést életi, az arab eh, országok eh, jelentős erőfeszítéseket tettek, és más térségek is, azért, hogy eh, Palesztinában demokratikus kormány jöjjön létre, és Szíria esetében a nép fizeti meg a károkat, ők fizetik meg a legnagyobb árat. Jelenleg azt látjuk, hogy nap mint nap történnek merényletek, katonai fellépések, és rengeteg menedékjogot kérő távozik Szíriából. A számukra perspektívek lezárultak, és nincsen túl sok megoldási javaslatunk. Azt gondolom, hogy vannak olyan szereplők, akik azt szeretnék sajnos módon, hogy folytatódjék a válság, ez az ő érdekeikben van Éppen ezért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne válhassanak állandó jellegűvé ezek a konfliktusok, hiszen ez destabilizálja a régiót, a gazdasági kapcsolatainkat, szomszédainkat beleértve, gazdasági partnereinket, az Európai Uniót is többek között. Éppen ezért ezt a konfliktust meg kell szüntetni, illetve biztosítani kell azt, hogy az összes érintett fél beszüntesse a merényleteket, a gyilkolást, a mészárlást, hiszen itt egy humanitárius válságról van szó. Egy átmeneti időszak vette kezdetét, és nagyon fontos, hogy a katonai konfliktusokat megoldjuk, globális választ találjunk, amelyek reagálnak a szír lakosság legitim elvárásaira. Támogatnunk kell éppen ezért a szír nép megalapozott elvárásait. Azt gondolom, hogy ez az ülés világos üzeneteket küldhet. Természetesen vannak más témák is, amelyekben várjuk a véleményüket. Ez együttműködés terek köztünk és önök között kibővült, vannak közös érdekek, eh, civilizációs, szociális, gazdasági területeken működünk együtt, illetve a tengeri területeken is. Az arab eh, társadalom és az európai társadalom közösen szeretnének létezni, és nagyon fontos ebben a témában együtt dolgozni és a kihívásokkal szemben nézni. Azt szeretnénk, hogyha önöknek világos elképzeléseik lennének, és a, az arab országok ügyeibe kívülről ne, nem avatkoznának bele. Köszönetet szeretnék mondani a figyelmet, és köszönöm szépen a szakbizottság elnökének is, hogy meghívott bennünket. Remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, a bevezetést, és most eh, Tenok kollégának adnám meg a szót. Adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, nagyon eh, nagy megtiszteltetés, hogy én beszélhetek először. Üdvözlöm elnök úr. Én vagyok az öböl együttműködési kör egyik társ alapítója, tehát nagyon érdekel a közel-kelet és észak-afrikai országok helyzete, az arab tavasz, a közel-keleti béke folyamat. Már 14 éve vagyok a parlamentben, és Biztos vagyok benne, hogy a parlamenti dimenzió minden politikai végrehajtó szervnek nagyon fontos több legitimitást ad. Ezen kívül annak is a biztosítéka, hogy megnézzük, hol éri el kritikus tömeget egy kormányzat. Láttuk, hogy az Arab Ligával való együttműködésünk is mennyivel, mennyire fontos. Azt is látjuk, hogy mennyire lényeges volt Líbia esetében az együttműködés, amikor Líbia megszabadult Katafi diktátortól. És meg vagyok győződve, hogy az önök parlamentje új dimenziót hoz a vitába az arab világban, de globálisabban is. Ez a parlament nagyon sok egyéb szupranacionális parlamenttel kapcsolatot tart. Tehát én például a NATO parlamenti közgyűlésének is tagja vagyok, illetve az EU parlament, NATO parlament, az Európa Tanács parlamenti gyűlése és az Európai Parlament delegációjában is tag vagyok. Latin-amerikai parlamentek és az EP együttműködési tanácsának is tagja vagyok. És Tegnap nagy vitánk volt, és nagyon érdekes, az örmény kollégáim mondták, hogy nagyon fontos az, hogy kereszt, rajtunk keresztül tudtak az, az azerbajdzsáni kollégáikkal tárgyalni. Tehát nagyon fontos az, hogy parlamenti keretek között találkozhatnak ellenfelek. Az Euromed parlamenti közgyűlés is fontos, hiszen igazi parlamenti képviselők találkozhatnak a mediterrán térségből, és ott is fő téma a közelkeleti békefolyamat. Büszke vagyok arra, amikor tavaly Etiópiában jártam, és láttam, hogy az Európai Parlament támogatta a helyi, a pánafrikai parlamentet anyagi és tanácsadási segítséget is adtunk. Nagyon sok mindent tanulhatunk egymástól. Azt hiszem, hogy mi vagyunk a legnagyobb közvetlenül választott supranacionális törvényhozó testület, és büszke vagyok, hogy tagja lehetek. Köszönöm, elnök úr! Még akkor is, hogyha brit konzervatív képviselő vagyok. De néhány kérdést fentennék. Úgy tűnik, hogy az arab békekezeményezés 11. évében vagyunk, és úgy látszik, hogy hamvában halt ez a kezeményezés. Nem tudom, van valamilyen esélye, hogy újra aktiváljuk ezt. Nem tudom, hogy Obama második ciklusában mennyire támogatja ezt. Tehát ez az arab békekezeményezés nagyon fontos dolog volt. Tegnap nagyon érdekes és ellentmondásos döntés született, hogy az Európai Unió megszüntesse a fegyverszállítási embargót. Az én országom és Franciaország döntött így, hogy kiszáll az embargóból. Ez megosztotta az Európai Uniót. Meg van róla győződve, hogy a mérsékelt erőkhöz jutnak majd el a fegyverek, és mit gondol a Genf 2 megbeszélésekről, amelyet az amerikaiak és az oroszok vezetnek. Esetleg ez kikövezheti a békéhez vezető utat. Tegnap erről nem volt szó, de nem sokára szóba kerül, hogy a Hezbollah a terroristák fekete listájára kerül Európában. Bulgáriában volt már egy turista elleni merénylet, Cipruson is hasonló volt, és a Hezbollahot sejtik e mögött. És a franciák is lassan kezdik véleményüket megváltoztatni. Tehát Libanonban a Hezbollah a kormány része, a parlamentjükben is benne van. Mit lehetne tenni, hogy jobb legyen a helyzet? Mi a véleménye arról, hogy terrorista szervezetnek minősíti Európa a Hezbollahot? Köszönöm. Köszönöm szépen, Tenok úr. igazából nem arról van szó, hogy megszűnt a fegyverembargó, hanem nem hosszabbították meg, de az eredménye ugyanaz. Ki a következő? Elnök úr. Igen, tisztent arab parlamenti elnök úr. Miután az előbb franciául is szólt hozzánk, megengedem magamnak, hogy ezt a nyelvet használjam. Tehát nagyon örülök, hogy itt jár nálunk a parlamentünkben, és a liberális frakció nevében szeretném üdvözölni. A következő kérdésem lenne, miután néhány hónap óta szóval arról a kérdésről, hogy az Arab Liga, az Iszlám országok konferenciája, az öbölmenti országok együttműködése, tehát eh, szupranacionális testületek amelynek tagjai az arab országok, muzulmán országok képviselői. Tehát azt tudom, hogy ez nem ugyanaz, az arab és a muzulmán. Tehát ezek rendszeresen találkoznak. Így a következő kérdést tenném fel. Hogyan látják a konfliktust a szunniták és a síták között? Úgy tűnik, hogy ez a konfliktus végigvonul az egész muzulmán világon. És hogyan látják a béke lehetőségét a két csoport között? És látják-e a legcsekébb lehetőségét annak, hogy kialakítsanak valamilyen akciót, amely megengedheti, hogy kevés, kevesebb erőszak legyen ebben a konfliktusban, és hogy esetleg megoldást találnak hiszen ez az utolsó megjegyzésem, vitathatatlannak tűnik, hogy a muzulmán lakosság saját maga, és a lakosság összes többi része a konfliktus első számú tagja. Tehát a muzulmán lakosság ennek a konfliktusnak az első áldozata, és ezrével halnak meg az emberek. Nem tudom, hogyan lehetne ennek a konfliktusnak eh, valahogy véget vetni. Nagyon érdekel a véleménye erről a témáról. Gomes asszony, köszönöm, és üdvözlöm elnök úr. Egyetértek azzal, amit a kollégám mondott, hogy mennyire fontos az, hogy Európai Parlamentként együttműködjünk az ön parlamentjével, hiszen így a különféle tagok érdekeit jobban tudjuk kifejezésre juttatni. Egy kérdést is szeretnék feltenni, ami szerintem nagyon időszerű és aktuális az ön szerepéhez. Múlt héten, igazából ezen a héten, de már össze is keveredem. A Freedom House publikált egy jelentést a globális média szólásszabadság helyzetéről. És az arab országok nem igazán kaptak jó jegyet ebben a kiértékelésben. Természetesen a szabad eh, tájékoztatás, a szabad média az elszámoltathatóság egyik legfontosabb eszköze. Mit gondol mit lehet tenni, mit tehet az ön parlamentje ebben a tekintetben? Egy másik terület, itt az Európai Parlamentben nemrég, múlt héten elfogadtunk egy állásfoglalást abban a tekintetben, hogy eh, hogyan szerezhető vissza azok a javak, amelyeket elloptak a korábbi diktátorok. A javak jelentős része európai bankokban van, de arab országokban is, tehát öbölmenti országokban. Szeretném megkérdezni, hogy az Arab Liga és az Arab Parlament milyen kezdeményezéseket foganatosít, hogy a javak visszaszerzése, megkönnyítése érdekében, hiszen ez számos ország részére gazdasági jelentőségű, és természetesen az igazsággal is összefügg, szükség van a támogatásra. Főleg akkor, amikor például azt nézzük, hogy egy másik nem pervers fejlődés, hogy egy kuvaiti cég meg megnyert Líbiával szemben egy békéltetést, és még egy olyan ügyben, amit a Kadhafi rezsim végzett el, tehát hogy Kuwaitba jutottak líbiai állami pénzek. A kollégáim is említették már. Tehát hol van az arab békekezdeményezés, vagy hol nincs. És Szíria. Itt volt nálunk a héten az ENSZ főtitkára. És elmondta, hogy attól tart, hogy Szíria újabb Afganisztán lesz a közel-kelet szívében. Látjuk, hogy a szíriai konfliktus egy regionális háború lesz és ez nagyon hasonlít Irán, Szaudi-Arábia között, illetve a síták és a szunitek közötti háborúval. Tehát mi a vélemény erről? Köszönöm szépen. Elnök úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. A két parlamentunk között jó az együttműködés, és reméljük, hogy ezen együttműködés keretein belül megoldásokat találunk, és hogy olyan eredményeket érünk el, amelyek mindkét fél megelégedésére szolgálnak. A közel-keleti békefolyamatra vonatkozó kérdésekre térek át. Támogatjuk a békét, hitünk és hagyományaink a békén nyugszanak, hiszen a béke a mi vallásunk. És minden támogatunk az arab világban, amely az arab-izraeli konfliktus megoldását szorgalmazza, szeretnénk előmozdítani a béke folyamatot. Úgy gondoljuk, hogy megtaláljuk a két államos megoldást, hogy elérjük a szabadságot a palesztin népnek, hogy biztonságos államban élhessen, amelynek biztonságos határai vannak. És támogatjuk ezt a béke folyamatot. Hogyha azt kérik az arab parlamenttől, hogy legyen jelen a tárgyalásokon, akkor természetesen készek vagyunk, hogy ott vagyunk a tárgyalásokon. Akkor most nézzük a fegyver export tilalom megszűnését, illetve meg nem hosszabbítását Szíria irányába. Most nem akarunk olajat önteni a tűzre. És nem szeretnénk hogy fegyverek, harci eszközöket adjanak a szír kormányzatnak, amely a polgárok, a gyermekek, a fiatalok halálát, további halálát jelenti. Ellenezzük a háborút, ellenezzük az Assad rezsim felfegyverdését. A békés megoldást szorgalmazzuk, olyan intézkedések kellenek, amelyek a jó szándékon alapulnak. Két éve zajlik a szíriai háború, és mi nem tudjuk, hogy meddig folytatódik meg ez a háború. A felek olyan szerepekben vannak, amelyek nem igazán találnak jó vízhangra az alap világban, és az arab és európai érdekek ellen is vannak. A térség elbizonytalanítása nem segíti elő kölcsönös érdekeinket, és a nemzetközi béke szempontjából is aggasztóak. A szíriai háború folytatása terrorizmusba torkollik, és azokat a feleket támogatjuk, akik megoldást szorgalmaznak a bajokra. És természetesen a megoldás az országon belül található. De vannak külső tényezők is, mint például Európa, az Egyesült Államok, az Európai Unió, az Európai Parlament. Ezeknek a szerveknek mind-mind megvan a saját szerepe a megoldás azonosításában, megtalálásában. Hogyha konferenciákat tartunk, és hallottunk már régóta Obama kezdeményezéséről. Obama második ciklusa megindult, de még nincsenek eredmények. Várnunk kell, meg kell várni az iráni választásokat. Az iráni választások után nem sokára új elnök lesz, és meg kell vizsgálni ezek ezeket a kérdéseket más és más szempontokból is, hogy megoldást találjunk. Száz ezrek estek asszat fegyvereinek áldozatául, és ezek a fegyverek Iránból és Oroszországból származnak, és mi ezt mi az arab népek képviselői nem tűrjük ezt el. Most áttérek a Hizbollahra, és itt most rögtön két kérdésre szeretnék válaszolni, amely felmerült. Az arab világban és az arab parlamentben muzulmánok vagyunk, szunniták, síták, drúzok, keresztények, de minnyáján az arab világot képviseljük. És mégsem szeretnénk, hogy valaki rosszabbá tegye a helyzetet az arab világban. Nem akarjuk, hogy Irán, az Egyesült Államok vagy Európa ezekbe a dolgokba beleavatkozzon. Így olyan erőszakot látunk, amelyet nem akarunk. Három hónapja megállapodásra került, hogy a szíriai háború folytatása oda vezethet, hogy más felek is bekapcsolódnak a háborúba. Libanon is már belesodródott, és ez még csak a kezdet. Libanon nagyon fontos ország az araboknak, és fontos az európaiaknak is. És azt szeretnénk, hogy tehát nem szeretnénk, hogy Irak vagy Jordánia is bekerüljön ebbe a válságba. A kérdés a szomszédokról szól az arabi országokról, és mi az arabokat, az alapolgárokat képviseljük. És így arra hivatkozunk, hogy ha, hogy parlamenti képviselőként beszéljünk a nemzetközi vezetőknek, beszéljünk a biztonsági tanács vezetőjével, hogy végre véget érjen a szíriai háború. Meg kell állítani ezt a háborús gépezetet, hiszen ez, eh, és Szíriában el kell kezdeni a párbeszédet. Akkor most eh, nézzük az együttműködés kérdését. Arab országokból érkeztünk, partnerek vagyunk, és minket egyesítenek az európai országokhoz fűződő kapcsolatok, és ezeket pedig erősíteni és fejleszteni kell, támogatni. Eh, Ez pedig a népeink, polgáraink érdekét szolgálja, a jövőbeni generációk érdekeit szolgálja az arab világban is. Hát kereskedelmi kapcsolatok, politikai kapcsolatok, kulturális kapcsolatok kötnek bennünket egymáshoz. A feladatunk az, hogy megerősítsük, tovább vigyük ezeket a kapcsolatokat, illetve, hogy szorosan együtt dolgozzunk barátainkkal, az európai parlamenti képviselőkkel. Szeretnénk, hogy egy közös munkamechanizmus alakulhatna ki. Szeretnénk eh, létrehozni egy olyan csoportot, amely megerősítheti az együttműködés, illetve közös érdekeinket képviselhetni, az arab érdekeket Európában és az európai érdekeket az arab világban. Azt eh, szeretnénk, hogyha az információ, információk megfelelő csatornán juthatnának el mindenkihez. Az Európai Parlament és az Arab Parlament nagyon fontos szerepet tölthetnek be annak érdekében, hogy a jó információ áramlást megvalósítsák. Gomez asszony tett fel egy kérdést Európában, az Egyesült Államokban léteznek a korábbi rezsimek által vállalt feladatok. Az, EU, az arab világ nem foglalkozott még ezekkel a kérdésekkel, és parlamenti munkánk végén nagyon fontos kérdéseket taglalunk, amely egyesít bennünket, mindarra összpontosítunk, ami összes, összesít, illetve összefog bennünket, illetve azokra a kérdésekre is, amely, me, amelyek megosztanak bennünket. Nagyon fontos Európával, Ázsiával a kapcsolatokat erősíteni, és még egyszer meg szeretném erősíteni azt, hogy nem szeretnénk zavargó tényezőket, nem szeretnénk olyan kérdéseket feltenni, amelyek érdekeinket sértik, tehát készek vagyunk önökkel együttműködni, és szeretnénk közös együttműködési horizontokat kialakítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Reméljük, hogy nagyon fontos az, hogy intenzív vitát folytassunk itt, tehát hogyha a közel-keleti konfliktusról beszélünk, és az Európai Parlament és az Arab Parlament együttműködik, akkor nyilván felmerül annak a lehetősége is, hogy hogyan nyitunk meg egy ilyen parlamenti csatornát, hogy erősítsük a fejlődést. A szíriai konfliktus pedig olyan válság, amely destabilizálja a többi országot is. Látjuk, hogy Jordániában és Libanonban is, és Törökországban is feszültséget kelt. És senki nem érdekelt abban, hogy destabilizálódjon a helyzet. Egy ilyen konfliktus ma már nem automatikusan egy ország határain belül zajlik. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy le tudtuk folytatni ezt a beszélgetést, és remélem, hogy Schulz elnök úrral megállapodott kapcsolatait megfelelő módon kihasználhatja a polgárok érdekében. Nagyon fontos az, hogy a parlamenti befolyás is látható legyen a folyamatokban. Nagyon örülök, hogy hiszen 2012-ben választották, hogy a tisztje első fél évében már megtanulta ide az utat. Köszönöm kollégáinak is, hogy itt vannak a külügyi bizottság, az önök parlamentjének külügyi bizottságának az elnöke is itt van. És biztos vagyok benne, hogy folytatjuk megfelelő szinten majd a megbeszélést. Köszönöm, hogy eljöttek és hogy vitáztunk.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 kérjük, hogy számoljon be az iraki helyzetről. Köszönjük szépen, hogy már többedik alkalommal látogat el a szakbizottságunkba. Tudjuk, hogy Irak helyzete nem könnyű, és tudjuk azt, hogy önnek is vannak nehéz megoldandó feladatai. Tisztelettel adózunk az ENSZ tevékenysége előtt Irakban és más területeken, illetve az elmúlt két év tevékenysége előtt. A mandátuma hamarosan lejár, új feladatokat vállal magára. Éppen ezért el kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű egy ilyen helyzetben az ön dolga. Áprilisban a szunita és síta közösségek közötti összecsapások ismét fellángoltak, egyre több a konfliktus. Áprilisban 700 civilt gyilkoltak meg. És itt összefüggés van a szíriai erőszakos cselekményekkel is, illetve az ottani konfliktussal. Az iraki-szíriai határon, Ambár nyugati térségében ezt a helyzetet nem könnyíti meg. Azt gondolom, hogy ami bennünket illet, illet hogy ezeknek a merényleteknek, illetve az iraki civilek ellen elkovatott gyilkosságoknak elejét vegyük. Azt gondolom, hogy ezeket a fejleményeket eh, le kell fékeznünk, hiszen nagyon sokan eh, áldozatul eshetnek a folyamatnak, illetve ha ezt nem tesszük meg a mi magunk részéről, akkor az elmúlt évek áldozatai mind hiába ontották vérüket. Köszönöm szépen. Ehm, elnök úr, és angolul folytatnám, hiszen ez az ENSZ egyik hivatalos nyelve. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a szakbizottságba, második alkalommal van alkalmam ide látogatni, egy évvel ezelőtt jártam itt legutóbb, és volt abban a megtiszteltetésben részt, hogy beszéljek önökkel. Nagyon sok minden történt. Irak jelenleg válaszút előtt áll, és én rendkívül mértékben aggódom Aggódom azért, mert az ország visszacsúszhat a múltba. 2006-ban és 2007-ben Irakban német nagykövet voltam, és senki nem akarja ezt a brutális polgárháborút újra megélni, amikor mindenki mindenki ellen harcol a az erőszakos cselekmények száma növekszik. Tegnap 85 ember veszítette életét Irakban Bagdad utcáin. Tegnap 27 ember veszítette életét, és ennek véget kell vetnünk. Elnök úr, ahogy ön említette, nagyon fontos a politikusokat is felszólítani, hiszen az ő felelősségük a vérontást megszüntetni ebben az országban, és ez nem csak a mi feladatunk, hanem a nemzetközi közösség feladata is. Tehát vannak még nem oldott problémák Irakban. 2010 óta vannak már problémák, nem csak az elmúlt választások óta. Az erbili megállapodást nem eh, valósították meg 2010 óta a szuniták egyre nagyobb mértékben frusztrálódtak, illetve úgy reagáltak, hogy az utcákra mentek az elmúlt év decembere óta, az elmúlt év decemberében bizonyos szunnita bodigárdokat, a pénzügyminiszter bodigárdját letartóztatták, és a tüntetők az utcára mentek. Ezek annak idején Ambár utcáin, Ninive és Gyila utcáin, Bagda, Bagdattól nyugatra, békés tüntetések voltak, Bagdattól nyugatra. Viszont most mindenki attól fél, hogy a polgárháború újból kitörhet egy további súlyosbító tényező, a szíriai helyzet, melynek hatása van, illetve a, a régióra nézve is, és ezt közös csatamezőként értékelhetjük, mindenki Szíriával, Irakkal foglalkozik, a nemzetközi közösség nem beszél azonban sajnos eleget Irakról, mert mindig Szíriáról van szó, de ezek a csatamezők összefolynak, és a szírhelyzetnek a Szíria, az iraki szunitákra hatása van. Enszként nem foglalunk állást arról, hogy legyen-e külön régió, vagy nem az alkotmánynak kell ezekkel a típusú politikai felvetésekkel foglalkoznia a tüntetők a politikai struktúrákról összpontosítanak a tüntetők is, szeretnék megosztani az országot, nem mindenki gondolja ezt így, de nagyon sokan az emberi jogok kérdése és felmerül az amnestia törvény, olyan politikai pontok ezek, amelyeket a kormánynak komolyan kell venni, és mi ezt várjuk tőlük. A politikai pártok nem beszélnek egymással, nem ülnek le tárgyaló asztalhoz, nincsen párbeszéd, nincsen napirend, és ez az országot egy olyan helyzetbe sodorja, ahol jelenleg járunk. A nemzetközi közösség mit tehet? Felmerül a kérdés, hogy az elmúlt év januárja óta, amikor a helyzet súlyosbodott a tüntetőkkel, a Havicsa incidens egy hónappal ezelőtt következett, amikor 42-44 ember gyilkoltak meg a tüntetőtéren. Ez egy nagyon-nagyon súlyos esemény volt, ami a tüntetők és a kormány viszonylatát illeti, ez szintén igaz. Tehát mi úgy érezzük, hogy nekünk távolságot kell tartanunk mindkét féltől, a kormánytól is, amely kapcsolataink vannak, viszont a tüntetők kell szemben is igaz ez, hiszen nem szeretnénk politikai szempontból állást foglalni, megpróbálunk a párbeszédre összpontosítani, mindannyiukkal együtt leülni az, a tárgyaló asztalhoz. Mi Ramadiba is elmegyünk. Mi vagyunk az egyetlen nemzetközi szervezet, amely Szamarába, Tikritbe, Haludzsába, ezekbe a térségekbe ellátogatunk, ahol a tüntetők vannak, de Amna Erbilbe, Dubájba is, ahol a szunnita ellenállás kibontakozott, és végzi a műveleteket azért, hogy ezt a két felet közelítsük egymáshoz a béke érdekében mi nem veszünk részt, illetve nem foglalunk állást azért, hogy mindkét féltől megfelelő távolságot tudjunk tartani. Összesen öt elvünk van, és ezekben a kormányok is megállapodtak, és a legtöbb tüntető is. Az első elv, hogy az ország egysége, integritása megmaradjon, ne sérüljön, és aki eh, meg akarja oldani a kérdéseket, különösen ami a politikai kéréseket illeti, mihez ragaszkodnánk, tehát szeretnénk Irakot egyben tartani, az egységet megőrizni, a másik a az erőszak ellenesség elve, mindenki attól tart, hogy visszatérnek majd az erőszakhoz, civil áldozatokhoz, tehát szeretnénk, hogyha erőszakos cselekedeteknek vége lenne. A másik a szekta nélküliség elve, a nyelv egyre inkább szektásodik, úgymond, és a vallási konfliktusok egyre nagyobb teret hódítanak, ez pedig egy olyan téma, amely kapcsán mind a két félnek, mind a vallási vezetőknek, mind pedig a tüntetőknek együtt kell dolgozniuk azért, hogy visszaszorítsák a szektársított retorikát, ezt a szunnita a konfliktusra nem lehet egyszerűen visszavezetni. A negyedik elv, amely mellett kiállunk, a következő minden vitának az alkotmány elvei alapján kell megvalósulnia, az alkotmány az egyetlen törvény, amely az ott élők rendelkeznek. A szunnita demonstrátorok váltották ki ezt az erőszakot, nemet mondtak az alkotmányra, nemet mondtak a miniszterelnöknek, mi szeretnénk a nem politikájából igen politikát kialakítani. Nem tökéletes az alkotmány, nem a tökéletes, azért, mert nem került megvalósítása. Például föderális felépítősű Irak, ezt nem veszik komolyan Irakban azonban, nincsen gyakorlata a föderalizmusnak, de a következmény nem lehet az, hogy valaki eltávolodik az államtól, a következmény egy békés jövő érdekében csak az lehet, hogy az alkotmányra támaszkodik mindenki, a szövetséges állam felépítés pedig a hatalom megosztását illeti, és egyelőre még nincsen federalista tanács például, tehát második kamara nincsen, és második kamara nélkül nincs is tulajdonképpen egy federális államfelépítés de a pénzügyi hatalom megosztás is nagyon fontos. Érak nagyon gazdag ország, gazdag történelemben sok fiatal van, illetve ásányi erőforrásokban is gazdag országról van szó. Viszont a pénzügyi erőforrásokat nem osztják meg fel és egyenlő módon. Tehát ezen túl kell lépni, és az alkotmányt kell alapul venni. A jelenlegi válságban nagyon fontos kérés mindenkihez ez a téma, tehát ez vonatkozik a kormányra, de a szunnitákra is. Az a tendencia, hogy bolkottálják a parlamentet, illetve parlamentülésekről távoznak, illetve az, hogy bolykottálják és ki mennek a kabinetüléseiről, ez egy olyan lépés, amely gyengíti a demokratikus intézményeket, de ezeket semmiképpen nem erősíti. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy elmondja azt, problémája van a miniszterelnökkel. Can you finish? I, I come to Cambodia. Yeah, I, I come to Kambashav in a, in a minute. The main concern is that a legfőbb aggodalom az az, hogy az országválasz út előtt áll, és felmerül annak a veszélye, hogy um, visszatér az erőszak. És itt uh, szeretném az önök segítségnyújtását is kérni, azért, hogy Irakot egy regionális kontextus uh, son belül visszavezessük a nemzetközi közösségbe. Ez volna az üzenetem önök felé. Nagyon sok mindenkivel találkoztam az Európai Parlamenttel, és április 22-én megérkeztek a tanács végkövetkeztetései, és ezek aggályokat fejeztek ki a rosszabbodó helyzet miatt Irakban. A következő probléma a kúrdarab konfliktus, ez is megoldatlan. a vitatott belső határok kérdése, hiszen a kurd területek és az arab területek között nincsen ilyen, ez egy csendes térség, és a belső helyzetet a szunita bagdadi konfliktus határozza meg, de ezt folyamatosan szem előtt kell említeni, miért az Asrafi menekültáborra kitérnénk. Nagyon pozitív fejlemény, hogy um, Kuwaita kiépített kapcsolatokat az ország, ez a hetes fejezetben szerepel, tehát az ország ki akar szállni a hetes um, fejezetből, a határozatban. Saddam Hussein eh, háborújára vezet ez vissza. Kuwait tegnap az iraki külügyminiszter bilaterális megállapodást írt alá Kuwaitban a bilaterális határokról, tehát nagy esély, van, nagy esély van arra, hogy az ország fejlődni fog, illetve kapcsolatait Kuwaittal javítani fogja. Engedjék meg, hogy röviden kitérjek az Európai Unió szerepére. Azt gondolom az elmúlt alkalommal, amikor itt értem, említettem azt, hogy az ENSZ viszonylag egyedül van Irakban. Szükségünk van egy szövetségesre, és ez az Európai Unió erőteljes profilja lehet csak, illetve az ottani nagykövet, és fontos politikai profilt mutatni. Tudom, hogy a partnerségi megállapodás nagyon fontos, és nagyon fontos mindenre összpontosítani, de úgy érzem, hogy egyre szükség van arra, hogy az Európai Unió politikai szerepre összpontosítson Irakban velünk együtt, mivel egyre nehezebb időket fogunk élni a jövőben. A regionális megközelítés, a második felvetésem nem szabad izolálni Irakot más területektől. Irakról szó esik, illetve Szíriáról szó esik, de Irakról nem, ugyanannak az érmének a két oldaláról van szó. Szóval nézzük a térséget egyben. Nagyon fontos, hogy ne izoláljuk el ezeket az országokat, ez nagyon nehéz az ensz belül is, de mindenképpen egy regionális megközelítést kell alkalmazni Irakkal, Libanonnal, Iránnal kapcsolatban azért, hogy csökkenteni lehessen a konzektív hatásait annak, ami most történik. Ez nagyon fontos véleményem szerint. A Kemp Esekre rátérve, tudom, hogy ez sokaknak nagyon fontos. Jelenleg megakadt a dolog. Négy gond van alapvetően. Szeretném elmondani azt, hogy 3400-an vannak a Liberty táborban és az Asafi táborban 2000-en. Egyre nehezebb a helyzet. A probléma az együttműködésnél van, számos szervezet esetében az unamival, és gond van együttműködés területében, nehéz kommunikálni az unalmival, a unalmival, de nehéz az ONHCR-rel is kommunikálni. Áttelepítésről is szó van, egy száz ember telepítők át Németországba, az UNHCR kitűnő munkát végez a Camp Liberty-ben, de a, az ott élő viszont nem jönnek el. 42 embernek kellett volna interjúra jönnie, és senki nem jött el. Tehát igazából nincs együttműködés velünk az UNHCR-rel, a tábor igazgatóságával sincs együttműködés, és azt láthatjuk, hogy egyre több probléma van a megfigyelőkkel, és az Európai Unió 12 millió euróval támogatja a teljes fellépést, de most már több mint 100 UNAMI, UNHCR, ENSZ munkatárs foglalkozik ezzel a kérdéssel, amit az Európai Unió finanszíroz, és az USA is finanszírozza ezt, és természetes az, hogy más országba történő áttelepítést kell sürgetni. Tehát a hamari pontom az első pont a együttműködés hiánya, a második az, az Assad kiültése, ezt a kormány jelentette be. Száz olyan lakó van, akik azért vannak ott, mert mindig ott van tulajdonuk. Nagyon komolyan próbálkoztunk azzal október óta, hogy arra ösztönítsük az MIK vezetőségét, hogy három iraki, vezet, három eh, iraki jogász vezessenek, nevezzenek ki, akik foglalkoznak a tulajdon eh, kérdésével. Szeretném emlékeztetni arra, hogy az iraki kormány az emikét terrorista szervezetnek eh, tartja, és minden Liberty Asaf lakost úgy, úgy tekint rájuk, mint illegálisokra a kormány úgy gondolt, hogy a száz meglévő asafi szemét kitelepíti, mi ezt megpróbáltuk megakadályozni, és arra ösztönöztük, sőt felszólítottuk a kormányt arra, hogy mindenfajta erőszakos megoldástól tartózkodjanak, mert ez a hosszabb megoldást csak gátolná. Mindezek mellett a következő napokban bírósági döntés fog arról születni, hogy a fennmaradó száz ember telepítsék ki, mert túlságosan régóta zajlik a konfliktus, és ki kell ők egy bizottságot, amely a tulajdonokat listázza, és az Asafi lakosok is kinevezték a jogászaikat, akik ebben a bizottságban részt vegyenek. Az iraki kormányt megpróbáltuk eltántorítani mindenfajta erőszakos fellépéstől Asaf esetében, de azt mondta a kormány, de ez nem a mi véleményünk. A kormány mondja ezt, figyelembe véve azt, hogy mivel őket illegális külföldinek lehetne tekinteni, mit lehetne tenni az Európai, mit tenne az Európai Unió ebben esetben. Mi nem teszünk, itt mi itt nem lépünk fel, nem fogjuk senkinek se a, a pártját, mi csak szeretnénk békésen, humanitárius alapon megoldani ezt a problémát. Ami nagyon nehéz számunkra, ez a következő probléma, ez a Liberty táborban lévő vezetőség, hét szekció van, nincs a táboron belül mozgásszabadság, és monitorozzuk minden nap. Több mint 300 nyomokötési jelentés van már a művelet megkezdése óta. Tehát tényleg látjuk azt, hogy az ellenőrzési struktúra, az irányítási struktúra hogyan néz ki, és ezzel problémánk van, ezt nem tudjuk elfogadni, nincs mozgásszabadság, nincs szabad mozgás, a liberti lakókat a szekciókon belül tartják, ezen kívül nem igazán lehet hozzáférni a orvosi ellátáshoz iraki klinika van, de nem minden lakos tud erről. Nagyon fontos, hogy ez a klinika szabadon hozzáférhető, és senkit nem akarályoznak abba, hogy elmenjenek oda. Nagyon sok nagyon beteg ember van, nagyon nehéz a helyzetük, és megérdemlik a jó ellátást, amennyiben erre igényt tartanak. A következő pont a szabad információ szolgáltatás, nincs információjuk az Asában, Libertyben élőknek, nincs uh, internet, nincs tévé, nincs uh, mobiltelefon, és ez egy olyan dolog a 21. században, az iraki kormánynak nincs ezzel problémája, nincs problémája a szabad internettel. Minden 3200 otthoni lakosnak joga van ahhoz, hogy hozzá juthasson az internethez. a megfigyelők nem igazán tudnak magánbeszélgetéseket tartani az ott lakókkal. A pár esetet találkozóim során azt akartam biztosítani, hogy a megfigyelőink magánbeszélgetéseket folytathassanak a lakosokkal, ez nagyon nehéz, és ezt akadályozzák a különböző struktúrák. Tegnap a felügyelők megszakítottak egy ülést, és azt mondták, hogy és, és ez azért volt, mert eh, az ő véleményük szerint az egyik lakos nem megfelelő módon akar nyilatkozni. Nagyon nehéz eh, belépni érti, eh, mert nagyon nehéz interjúkat folytatni az UNHCR-nek. Itt Szerintem ez minimális humanitárius követelmény, hogy mindenki hozzá, hogy elmondhassa azt, hogy ki akar-e menni a táborba, vagy sem. Utolsó szó. Ként hadd mondjam el, hogy nagyon gyakran beszélnek arról, hogy az, az ásába szeretnek visszatérni a menekültek, én ezt támogatom, többször beszéltem erről a, a kormányát, de a kormány azt mondja, hogy hogy ez nem lehet. Tehát, hogyha valóságosan nézzük az eseményeket, akkor igazából nem lehet visszatérni KAP SF-be, a kormány nem engedi ezt. Az egyik lehetséges út a liberty az, hogyha harmadik országba, Almániába, Németországba vagy más országba viszik át őket. Tényleg arra ösztözök mindenkit, hogy a kormányjal tárgyaljanak, főként a támogatókat és a kormányokkal kell beszélni, és el kell mondani, hogy ezeket a szerencsétlen embereket kell vinni ebből az országból. Ez az egyetlen opció az emberek számára, kijussanak ezekből a táborokból, és azt kérem, hogy tényleg legyen lehetőség arra, hogy az UNHCR-rel sikerüljön interjúkat folytatniuk, ahogy mondtam, senki nem ment rá a további interjúkra, összesen 11 ember ment Albániába. Február 9-én volt egy súlyos tárolcselekmény, 8 ember meghalt az ott lakók közül. A kormány elmondta, hogy ezt nem volna szabad megengedni, mi is tiltakoztunk ez ellen, támogatjuk a liberti lakókat, hogy minden támogatást megkapjanak a biztonság szempontjából. A február 9-i események nem szabad megismétel, megismételődnie. Utolsó probléma az a Libertében élőknél is látható, de az Asafon élőknél is látható. Én erről is beszéltem az iraki kormányjal, de ezt elutasították megpróbálják az unalmat az UNHCR-től eltávolítani, ezt nem lehet, van egy megállapodás nyilatkozat, amit az UNAMIN is aláért, az UNHCR-rel együtt nem lehet átadni a fájlt egyszerűen csak az UNHCR-nek. Megállapodtunk ebben az UNHCR-rel, hogy ezt együtt végezzük el. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Stevenson úr az élek delegáció vezetője kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok ehhez a témához. Érdeklődve hallottam Kobler úr beszámolóját, és azt hogy ezért inkább romlik a helyzet Irakban, természetesen megemlítette azt, hogy az elmúlt hónapokban több százan haltak meg, egyre nagyobb a szekták közötti harc, sajnálatos módon ez már egy polgárháború irányába tart, ha csak nem történik valami, amely által egy szektamentes kormányt hoznak létre. Sajnálatos az, hogy Navi Pili asszonynak Genfben kritizálnia kellett az iraki kormányt, amiatt, hogy számos kivégzést hajtanak fényre Irakban, olyan, mintha mészárszék lenne, ezt mondtam. Ön azt mondta, Kobler úr, hogy óvatosnak kell ö, ö, lenni, amikor a két félről beszélünk. Tudjuk, hogy minden pénteket demonstrálnak Irakban. A kormány szektalapú megközelítése miatt nem lehet az ő pártjukat sem fogni. Én megértem, és láttam fotókat, hogy ezek a tüntetők az önök pozíciója ellen is demonstrálnak. Úgy gondolják, hogy önök együttműködnek a kormányjal, de szeretném az, hogyha egy kicsit beszélhetnék az első Liberty táborokról, Ön azt mondta, hogy önkéntes áttelepítési programot hozott létre 3100 ember számára, viszont igazából itt egy megalapodás nyilatkozatról van szó, amit az iraki kormányra írtak alá. Egy egyetetes nyilatkozatról van szó, amit a kormányjal írtak alá. De Kobler úr eljött ide a parlamentbe, és fotókat hozott magával, amely engem és a parlament más vezetőit eh, mutatja, egyik alelnökünket is, ahogy eh, Camp liberty vagyunk, és azt mondja, hogy ezáltal, hogy ezekben a táborokban garantálják az ott élők biztonságát. És azt mondták, hogy gyorsan áttelepítik az itt élőket. De az egyik az ön beosztottja felhagyott ezbeli karrierjével, és az USA kongresszusa előtt um, azt vallotta, hogy ön igazából meghamisította ezeket a fotókat. Nem tudom elhinni, hogy hamisított fotókat hozott nekünk, hogy becsapja a parlamentünk tagjait arról, hogy milyen állapotok uralkodnak a táborban. Tehát, hogyha azt mondja, hogy támadás volt februárban, amelynek során 80 haltak meg, azután, hogy elmondta, hogy garantálták itt az emberek biztonságát, miért van az, hogy három hónappal később miért nem volt megfelelő felszerelés elérhető az ott élők számára, miért nem volt sisakjuk, vagy a golyóálló mellényük. Igazából ezek az embereket a sorsukra hagyták. Nos, abba hagyom itt, de én azt hallottam, hogy igazából nincsen asrafi együttműködés, nincs együttműködés az asrafi emberek részéről, viszont itt vannak az emberek nevei. Az elnök megszakítja a felszólalót, mások is vannak itt, tíz más képviselő is kívánna szólni, fél óránk van csak és neki is megadom a lehetőséget arra, utána pedig meg Kobler úr válaszolja a kérdéseket. One and a half minutes. Okay. Lochpiller asszony kap egy e, kicsit szót most. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Emberjogi albizottságban dolgozok, és ezért szeretném megkérdezni eh, eh, azt, meg feltenni a kérdésemet, ami viszonylag csekély az elmondottakhoz képest. Tudjuk, hogy csak a kínzás a börtönökben, emiatt sokan meghalnak, ezt tudjuk. Ugyanakkor van egy független emberi jogi bizottság, el tudná elmondani azt, hogy milyen mértékben tudnak azon dolgozni, hogy ezt megelőzzék, ezeket a tetteket. Irakot nem szabad izoláltan látnunk, ezt mondta. Nagyon sok iraki menekült, aki Szíriában volt, visszatért, de sok szíriai menekült is viszont Irakban. Mi a helyzet az ott élő menekültekkel? Az esetleg táborról már beszéltünk, amikor legutóbb itt volt, akkor arra szóltottuk fel, hogy az országainknál amellett legyen, hogy vegyék fel ezeket az embereket ezekben az országokban. Most nem vagyok azon döbben, hogy azt mondja, hogy nincsen együttműködés az én kormányom is hajlandó volt befogadni embereket, és ez nem túlságosan könnyű ezt elérni, nem könnyű elmondani azt, nem lehet azt mondani, hogy nincs működés. Az lenne a kérdésem, hogy az EU támogat, az EU delegáció támogatja-e a jobb együttműködés elérését? Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon örülök annak, hogy széles körű vitát adhatunk Irakról. A nemzeti fejlemények nagyon nagy nehézségek vannak, az ENSZ szerepe. Mindenképpen azután kiállt, hogy az EU-nak kell erősebb szerepet játszani, el kell valamint gondolkodnunk. Ma reggel beszéltünk a külügyminiszteri találkozóról, hogy nem tudtak megállapodni Szíriá esetében, tehát szerintem ez is egyértelművé teszi azt, hogy össze kell magunkat szedni és tennünk kell valamit. Lochbiller asszonyhoz kapcsolódva, gyakorlati szempontból mit lát? Tudom, hogy nem elégedett a támogatással, a láthatósággal, a politikai részvétellel. Kérem, legyen őszinte ezekről a kérdésekről. A harmadik dolog, én nem hiszem, hogy van egyfajta hogy na, szerintem lehet, hogy mindenfajta nézetek vannak az MIK-ről, akárhogy is nevezzük ezt. Hogyha megnézzük a belső felépítését, akkor azt láthatjuk, hogy semmit nem lehet, nem lehet ezt demokratikusnak tartani. Tehát akik védik ezeket a szervezeteket, az a joguk, de szeretném, hogyha tartózkodnának a, az emberek tisztességének vonásától, ez nem igazán méltó a szakbizottságunkhoz. A regionális aspektus is nagyon fontos, ezt is említettem. Minden vitánk során először Szíriáról beszélünk, majd Montenegról, majd pedig más témákról. Tehát úgy gondolom, hogy a szekta alapú megközelítés elvész, mert csak magukról az országról beszélünk. Mit tehetünk? Mit tehetne az Európai Unió azért, hogy egy regionális megközelítés jön létre, főként annak tekintetében, hogy Szíria helyzete annyira bonyolult. Köszönöm szépen. Gomes asszony következik. Kobler, nagykövet úr, üdvözlöm itt. Szeretném, hogyha beszélni egy kicsit arról, hogy mit gondol a szíriai konfliktus hatásairól Irakra nézve. Hogyha megnézzük azt, hogy ennek a konfliktusnak közvetlenül hatása van erre a egyre inkább szektársadó társadalom, amit ön is említett, és hogy az irakiak a kormány tagjai mennyire látják ezt. Szeretném, hogyha specifikusabban mesélne arról, hogy mit gondol ön, vagy mit ért az, a, az alatt, hogy az ENSZ-nek sokkal inkább láthatónak kell lennie politikai szempontból. Jana Ibaszkovát ismerem. Szerintem ő az, aki aki tényleg ezzel foglalkozott politikai szempontból, és aki tényleg segítette a különböző iraki feleknek abban, hogy átlépjenek problémáikon. Úgy gondolom, hogy Európának érdeke fűződik ahhoz, hogy egy egyesült demokratikus Irak jöjjön létre. Mik az akadályok? Amikor a múltban jelentéstől voltam Irakkal kapcsolatban, akkor, és 2008-ban volt, én arra jutottam, hogy nagy akadályok voltak Most az, az, az, az arról van szó, hogy a képviselő nem, nem kap megfelelő utasításokat Brüsszel például. Szeretném, hogyha Esten asszonyt megkérni az elnök úr arra, hogy jöjjön ide, mert 12 millió euróról van szó, ami az európai adófizetők zsebéből származik, és az állítólag a humanitárius műveletet segítene, amelynek persze politikai hatásai is vannak, az Ashraf távolban lévőket áttelepítik, hiszen ők Iránba nem tudnak visszatérni, de állítólag a vezetőség nem teszi ezt lehetővé, sőt, akadályozza azt, ahogy azt Kobler nagykötő úr is elmondta, és erre bizonyíték is van. Tehát elszámoltathatóságot kérek Eston asszonytól, Úgy gondolom, hogy az ENSZ támogat, tájékoztatja Ashton asszonyt, és az EU, is tá, EU delegáció is tájékoztatja erőt, és a kérdés az, hogy hogyan történhet ez meg. Valóban éve kiáltó az, hogy az Ashrafban élőknek nincsen lehetősége arra, hogy az UNHCR-rel beszélhessenek. El kell mondjam azt, hogy eh, én egyáltalán nem támogatom azt a fajta azt a hozzáállást, amit néhány képviselő itt tanúsított. Vagyis azt, hogy például nem adnak lehetőséget eh, arra, hogy ön beszélhessen, akkor amikor kicsibe vonják az ön eh, megfelelő eljárását. Köszönöm szépen. Kukán úr a következő a listámon. Néhány kérdést szerettem volna feltenni, de ezek a kérdések Stevenson úr kérdéseivel nagyjából egybevágnak. Egy, egy személyes észrevétel nagykövet úr, amikor arról beszél, hogy az Ashrafi táborban milyen viszonyok uralkodnak, és Kérem, javítson ki, hogyha tévedek. Osztom azt a nézetét, hogy a táborban nagyon rosszak a viszonyok. Általában nincs meg nekik az, amit mi a mindennapi életünk során élvezhetünk. De úgy tűn számomra, mint egy objektív megfigyelő. És úgy vélem, hogy az ön felelőssége, nagykövet úr, hogy megpróbáljon segíteni, hogy az embereknek valahogy jobb, könnyebb legyen az élete. Ez lett volna a megjegyzésem. Köszönöm. A következő felszólaló jó szomszédom Landsbergi úr. Köszönöm. Kovler úr támogatja azt az elképzelést, hogy Martin Kobler úr esetét megvizsgálja, amikor meglátogatták az Ashrafi tábort. Hiszen 18 nemzetközi politikus és jogász Tehát itt Ban Ki-moon titkársága, Obama titkársága és magasrangú képviselők is ott voltak. Tehát egy ilyen kutatás tisztára moshatná a nevét mindenféle vádaskodástól. Éppen ezért megkérdezte, hogy lehetséges-e, illetve kérni fog egy ilyen nyomozást, vizsgálatot, vagy csak vár türelmesen, kivárja a mandátum a végét, és anélkül, hogy valamilyen eredménye legyen, nem próbál valamit tenni, hiszen itt nagyon súlyos vádak hangzottak el iraki politikusok részéről is. Tehát, az... A foreign country. Mi, mi, ah, tehát mi köze az iráni hatóságoknak egy független államhoz, Irakhoz? Az ENSZ-nek megvannak a saját küldöttjei. És ennyire utált menekültekkel hogyan bánnak? Köszönöm szépen, elnök úr! Én most Irak területi sérthetetlenségéről beszélünk. Nagyon közel állunk az ország széteséséhez. És ez a folyamat még nem érkezett meg, de hallottuk a kurd képviselőket Bagdadban. A pillanatnyi koalíció álláspontja a szunita kisebbség ellen minden racionális megközelítést nélkülöz. Örülök, hogy azt mondja, hogy jobb légkört próbál majd a jövő tekintetében teremteni. De sajnos a politikai légkör annyira megmérgezett, hogy minden alternatívan el kell gondolkoznunk, minden ettől eltérő forgatókönyvön és el kell gondolkozunk. Nagyon konkrét a kérdésem. Valami olyasmi lesz, ami, lesz valami olyasmi, ami erősíti a demokratikus erőket? Nekünk kell feltalálnunk a spanyol viaszt, hogy hogyan tárgyaljunk Maliki elnökkel, hogy megállítsa a jelenlegi helyzetet? Mi történik majd a miniszterek kinevezésével? Itt most a belügyminisztérium és a védelmi miniszterre gondolok. Nagyon régóta betöltetlenek ezek a helyek. Köszönöm. Tönök úr, köszönöm. Én is szeretnék visszatérni a bizottságra. Tehát, hogy lehet az, hogy nem javul a helyzet. Miért nem ragaszkodott ahhoz, hogy szabadságot kapjanak az emberek a táborban? Biztonságot lehetne adni nekik. Miért nem teszi meg? Nagyon szépen köszönöm. Én is tennék egy megjegyzést. Az iraki lakosság olyan veszélyben van, mint még soha. 700 iraki nem Asrafban halt meg áprilisban, öltek meg őket, nem természetes halállal haltak meg. Ez a realitás. És Kobler úr feladata az, hogy az egész helyzetet beállítsa, nem csak a Liberty táborét. Az egész ország helyzete egy katasztrófa, és ezért nem az ENSZ felelős, hanem mások. Most Demesmaker úr kap szó. Köszönöm. Nekem is van egy kérdésem, és hollandul beszélek, hogyha nem baj. Köszönöm szépen. A kurdisztáni eh, helyzetre szeretnék rátézni. Április 20-án voltak tartományi választások, A 18 választókról 12-ben voltak választások, és a legfeltűnőbb az az volt, hogy nem voltak választások az iraki Kurdisztán területén, amely egy félig autonóm terület Irak északi részén, de Jura nem független terület. A régió egyre inkább facto, de facto függetlenné válik, ez még hozzátartozik az is, hogy saját export piacot hozott létre a nyers olaj szempontjából. Úgy gondolja-e, hogy például Törökországgal folytatott kereskedelem az ország egységességét továbbra is veszélybe sodorja majd, és szeretnék csatlakozni Lochbiller asszony kérdéséhez a menekültek helyzetet illetőleg, gondolva arra, hogy esetlegesen eszkalálódik egy polgárháború. Szeretném a véleményét hallani azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása lesz a monetárius eh, helyzetnek, a eh, helyzetre a szíriai menekülteknek, és eh, a szomszédos országokra milyen hatással járhat ez, hiszen hogyha a menekültek beállamlása, például Jordániára véleményem szerint nagyon rosszul hathatna, nem tudna magát fenntartani az ország, és akár magában a konfliktusba is belekerülhetne az ország. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy csak később érhettem ide, és a vita egy részét hallottam. Csak lehet, hogy már meg is válaszolta a kérdést. Úgy gondolom, hogy tényleg arra kellene koncentrálnunk, hogy az Asrafi táborban lakókat más országokban biztos helyre visszük. Mm, azonosítani kell felvevő országokat, lehet, hogy megválaszolta már a kérdést. Hányan kaphatnak menedéket, hány országgal számol, hány ország jelezte, hogy hajlandó. Szerintem arról van szó, hogy biztos európai környezetbe vigyük az embereket, és akkor nem történhet olyasmi, mint ami Irakban történt. De nem az ott levő emberek a probléma, hanem a vezetés, amely abszolút nem érdekelt abban, hogy ezeknek az embereknek jobb dolga legyen, mert akkor elveszti az ellenőrzés felettük, hogyha szétosztja őket Európában. Kérem, tovább folytassa fáradozásait, hogy ezeket az embereket biztonságban elhelyezhessék Európában, vagy máshol. Köszönöm. Köszönöm. Csatlakozom a kollégáim kérdéseihez. Mi is aggódunk az iraki helyzet miatt. És e, tartunk attól, hogy visszacsúszhat az ország a polgárháborúba. Kobler úr nagyon ellentmondásos figurává vált Irakká, Irakban, hiszen néhány parlamenti képviselő, az ellenzék vezetője is azt kéri, hogy mondjon le. Hogy ön esetleg túl közel van a kormányhoz. Ön azt mondta, hogy távolságot tart. De a fő probléma, hogyha Liberty táborról beszélünk, leave aside all the political tehát itt minden politikai motivációtól eltekintve több mint 3000 ember van ott. És mi és ön sem tud megfelelő választ adni a biztonságukra. Az iraki hatóságok között csak közvetített. De megígérte, hogy garantálják a biztonságot. De most semmilyen garancia nincs február óta. Ismét megtörténik az, ami megtörtént. És borzasztó viszonyok között élnek tábor lakói. Tehát egyesítsük erőinket, hogy ki juttassuk ezeket az embereket Irakból. A tagállamokon múlik, hogy megoldást találjanak. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. A legtöbb dologgal egyetértek. Rengeteg kérdés van, rengeteg javaslat van, és utána Kóbler urat pedig itt vádolják. Ahhoz képest, amit Kóbler úr mondott, tehát, hogy 300 embert Albániába vittek, nem. 14-et. De 40-et. Németország százat vett fel. Tehát ez a helyzet egyre rosszabb lesz, nem jobb. Mi hatot vettünk fel Írországba, kis ország. Tehát itt az Asrafi kérdés nagyon fontos, meg kell oldani. Úgy gondolja, hogy száz asrafi lakos még mindig terrorista? Itt is listán vannak, az Egyesült Államokban is listán vannak, hogy nem terroristák. Rendben? A következő dolog, amit mondott, hogy a bíróság akarja őket ítélni február óta, Semmi garanciánk nincs, hogy őket nem ölik meg. Tehát nagyon sokan eh, komolyan megsérülnek, és eh, nem elérhető számukra orvosi kezelés. Tehát eh, az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, igazából a külső világgal semmi kapcsolatuk nincs. Mit tud mutatni minden kompetenciájával, minden hatalmával? Mit tett? szörnyű a helyzet. És tudom, és a biztonsági tanács is tudja, hogy mi a helyzet. Thank you, Mr. Chá Köszönöm szépen, elnök úr. Kobler úr, nem védem önt, mint honfitársa Lambsdorff úr, Három éve, Kobler úr, mielőtt a Liberty táborba mentek volna az emberek, akkor eljött az Európai Parlamentbe, és ígéreteket tett. Hármat. Az első az volt, hogy ugyanolyan viszonyok lesznek ott, mint Ashrafban, hogy megkérdezik az embereket. És harmadik országokba küldik őket, ahol sokkal biz, nagyobb biztonságban lennének, mint Ashrafban képeket is mutatott, hogy milyen gyönyörű hely lesz ez a Liberty tábor. Véleményem szerint egy ígéretesen teljesült. A fő probléma az, úgy gondolom, hogy az asrafi lakosok nem bíznak önben, nem tud megfelelő közvetítő lenni a Liberty tábor lakói már nem bíznak önben. Esetleg úgy gondolják, hogy ön a probléma és nem a megoldás része. Nem gondolja, hogy eljött az ideje, hogy lemondjon? Köszönöm. Köszönöm, Elmar. Nagyon rövid leszek. Először is. Nagyon sajnálatos, hogy egy szeméről szól a vita elég gyakran, és nem, nem jó ez. Szerintem itt a 3100 emberről van szó, akik nem képesek saját sorsukról dönteni. És ártatlanok. Hogy most harcoltak-e fegyverrel, vagy nem, valamikor. De ön az ENSZ különleges megbízottja. Fel kell tennem a kérdést. Mit fog tenni az ENSZ, hogy megoldja itt a legalapvetőbb kérdést? Terhó úr tudja, miről beszél, hiszen ő a békefenntartókkal dolgozott. Nem olyan nehéz az embereknek kicsit enyhíteni a sorsát, és az ENSZ felelős ezért. Az ENSZ része volt a megállapodásnak. Vesznek segítenie kell ezeknek az embereknek személyesen, kérdezem, az ENSZ képviselőjétől. Mit tesz, hogy garantálja az emberek biztonságát? Köszönöm. Kóbler úr? Nagyon szépen köszönöm. A politikai kérdésekkel kezdem. Emberi jogi helyzet és a kivégzések. Struan Stevenson megkérdezte, hogy nem tettem -e semmit a kivégzésekkel, de nagyon sok mindent. Biztos, hogy ismeri azt a sajtó közleményt, hogy Navi Pillai előtt két nappal elítéltem a 21 kivégzést, hiszen az ENSZ politikája az, hogy ne hajtsanak végre halálos ítéleteket, és hogy moratóriumot rendeljenek el a halálos ítéletek tekintetében. Navi Pillai esetében úgy nyilatkoztak a hatóságok, hogy igazából ezek olyanok, mint az állatok a vágóhídon. Igen, elítéltem ezeket a kivégzéseket, de hány kivégzés történt azóta Irakban? Rögtön ezután kettő volt, és azután egy sem. Stevenson úr valamit az ember jobban tesz diszkréten. Néha jobb. Tehát nincsenek ballisztikai jelentéseim, és nem akarom a kormányt sarokba szorítani, hogy utána embereket végeztessen ki. 150-en vannak a síralomházban, és jelenleg legalább nem hajtják végre a halálos ítéleteket. Lehet, hogy holnaptól elkezdik, de ez a mandátumunk része, hogy megakadályoztuk. A második dolog a kínzás, Lochbiller asszony, és a helyzet a börtönökben ugyanaz nagyon világos emberi jogi politikánk van, a napirendünkön szerepel. Elmondom itt, és elmondom minden TV kamerának, és mindenkinek, és a miniszterelnöknek a szemébe is mondtam múlt vasárnap, egy kínzási eset egyel több az elfogadhatónál. A kínzás pedig a szabály ott. Felszólunk kellene. És igenis, én felszólalok a kínzás ellen, felszólalok a börtönbeli erőszak, a kikényszerített vallomások ellen. Én minden nap felszólalok, hiszen emberi jogi aktivista voltam, és folytatom ezt a tevékenységemet most is. Most nem arról van szó, hogy csendesek legyünk. Minden egyes kínzás egyel több a kelleténél. De hogyan, hogyan tudjuk csökkenteni a kínzásokat? És hogyan javítjuk az emberi jogok helyzetét? Ez nem csak a szavak kérdése, hanem gyakorlati kérdés is. Nagyon fontos a menekültek kérdése. Sokan beszéltek a 3200-ról, 2 millió belső menekült van Irakban. 150 ezer szíriai menekült van, és az ő biztonságuk is nagyon fontos pont a napirendünkön, hiszen a határmenti táborokban vannak. És a találatok nem ismernek határokat. Az emberi jogi agendánkon nagyon fontos szerepet játszik ez a 150 ezer szíriai menekült is. Lambsdorff úr a láthatóság témakörére na, nyíltan válaszolok. Az EU nagykövet asszony tevékenységét nagyon nagyra tartom. Egy korábbi kollégám, és nagyon jó a politikai megközelítése de ott van a kormányjal szembeni megközelítés, hogy hogyan lépünk fel politikailag, és nagyon szoros kapcsolatban vagyunk. És ő magával viszi az EU nagyköveteket a miniszterelnökhöz, a miniszterelnök helyetteshez, a parlament elnökéhez, és tényleg megteszi. Körülbelül egy olyan négy-öt hónapja teszi ezt és kommunikálja az üzeneteket. Tehát nem csak a halálos ítéletek ellen szólal fel, hanem politikai üzeneteket is megfogalmaz az európai miniszter, európai nagykövetekkel. Miniszterelnök úr, parlamenti elnök úr, az önök felelőssége az, hogy ne essen szét az ország. Ez a láthatóság, ez a kommunikáció. Más tekintetben feljegyeztem, hogy az Európai Unió lassan felhagy ezzel a projekttel, de én azt szorgalmazom, hogy ez egy látható projekt maradjon. a börtön adminisztráció, az emberi jogok betartása és az önök evékenysége csak is az EU és mi vagyunk képesek arra, hogy kiképezzük a börtönőröket. És ezáltal javul a fogvatartottak élete. Keresünk ki 3-4-5 modellbörtönt, ahol láthatóak vagyunk. Azt tudom, hogy ez nagyon érzékeny pont, az Európai Unió láthatósága. Az iraki parlament nem érdemli meg ezt a nevet. Mindet bolykottál, kisétál, obstruál, nem működik és az iraki képviselőknek is szerepe van a politikai játszmákban. A parlament közi kapcsolatok, önök, parlamenti képviselők, úgy gondolom, hogy jó elképzelés lenne, hogyha létre tudnának hozni egy képviselői csoportot az iraki és az Európai Parlament között, és kidolgoznának egy cselekvési tervet. Itt nehézségek vannak. Bármikor szólok erről a problémáról, akkor csak is az Asrafi táborról van szó. Hallottam, hogy mennyire frusztráltak, és osztom is a frusztrációjukat, hogy nincsen haladás ezen a téren. Hallom a frusztrációjukat, hallom a támadásaikat, de nem csak erről van szó. Az iraki kapcsolatokban ez monopolizálja a tevékenységüket. Nagyon fontos, a parlamentek közötti kapcsolat, demokratikus funkciója van a parlamentnek. Tehát, hogy ne csak az asrafi táborról beszéljünk Irak esetében. Fontos, hogy a korrupcióra, az emberi jogokra, a kínzásra koncentrálunk. Mind ezen kérdésekre az iraki képviselőkkel együtt, és ne csak az asrafi táborra koncentrálnak, hiszen ez elveszi a helyet a többi nagyon fontos témától. The question of Kurdistan. Ami Kurdisztánt illeti, illetve Törökországot, Kurdisztán, hogyha az én őszinte véleményemet kérdezik, akkor nem mondom, hogy az állam az fel fog bomlani, nem lesz függetlenségi nyilatkozat a közeljövőben. Kurdisztán marad Irakon belül, a parlamenti képviselők, a kabinett tag, tagjai visszatértek a parlamentbe, azért, hogy ott részt vessenek a politikai vitában. Ami Törökországgal fenntartott kapcsolatokat illeti, ezek nagyon pozitív kapcsolatok, Barzani elnök kapcsolatai nagyon jók Törökországgal, a PKK visszatért május óta a politikai életbe, ez egy szünetet jelent, békét, nyugalmat a kurdok és Bagdad közötti kapcsolatban is, illetve a kurdok-törökök közötti kapcsolatban. A kurdok tartanak fel problematikus kapcsolatokat Bagdaddal, tehát közöttük van feszültség. És nagyon fontos, hogy a az ottani felekkel fel, felvegyék a kapcsolatokat. Nem lehet a választásokat pusztán azért elhalasztani, mert az egyik fél túlságosan gyengéne érzi magát, nem lehet ezért pusztán hat hónappal elhalasztani a kapcsolatokat, tehát itt a parlamenti képviselőkhöz fordulhatunk azért, hogy maradjanak meg ebben az irányban, tartsák meg a választásokat, és ne adják be derekukat a nyomásnak. Szükségük van az önök segítségére, a támogatására, ami a Szíriára kifejtett hatást, illetve Szíria hatását illeti Irakra. Következőt szeretném elmondani. Irakban házi belső problémák léteznek, Szíria mondjuk, ha csendes lenne, rendben lenne, akkor Irak is rendben lenne, tehát az emberjogi helyzet kérdése felmerül, a korrupció, ezek mind problémák, a gazdasági politikák sem megfelelőek, nem tesznek ki lehetőséget arra, hogy a magánszektor felvirágozzék. Ez független Szíriától, Szíria problémától, de ez csak tovább erősíti a már meglévő problémát, és a szuniták szoros figyelemmel követik a problémát. Tehát fontos a nyomást csökkenteni, a feszültséget csökkenteni, és az érintett feleket összehozni. Ami a szuniták eh, marginalizációját életi, mi azt kérjük a, a kormányoktól, hogy Szíria kérését vegyék komolyan. Mi nem foglalunk állást, függetlenül attól, hogy, hogy ez jogosa vagy nem, ami az emberi jogokat illet. Itt erőteljes véleményt képviselünk, és igenis állást foglalunk, de nagyon fontos, hogy a kéréseket komolyan vegyük, hiszen mindenkit félelemmel tölt el az a lehetőség, hogy a polgárháború újból kirobbanhat, mint annak idején 2006-2007-ben. Csak nagyon röviden az Afsafi menekültábort illetően önök mindannyian tudják a történelmet, a Memorandum of Understanding-et aláírták, azért, mert egyre sürgetőbbé vált ennek szükségessége. A hadsereg az Asafi eh, táborba akart menni, ahol 3500 menekült élt 2011. decemberében, és a miniszterek kabinetje döntött úgy, hogy az asafi menekült tábort erőszakkal kiüríti. Ezt korábban már kétszer megpróbálták, és Struan Stevensonnak mondom, hogy 2009-ben 45 ember veszítette az eh, életét, 45-en haltak meg a táborban, és egy olyan helyzet keletkezett, amelyben megpróbáltunk kiutat mutatni. Mi nem foglalunk politikai állást, függetlenül attól, hogy ezek terroristák vagy sem. Őket nem ítéljük el számunkra, ők ugyanúgy emberek, itt humanitárius kérdésekről van szó. Rajavi asszonya 17 órán keresztül tárgyaltam, 10 napon keresztül, ők nem voltak részei, mert a Memorandum of Understandingnek, és de, de december 26-án az a családi karácsonyt, elmentem Párizs, hogy megvitassam Miriam Rajavival ezt a Memorandum of Understanding-et, és további ülések követték ezt 2012-ben formális módon, ez nem került aláírásra, viszont egy olyan folyamat volt, amelyel az Ashraf lakóinak életét meg akartuk védeni, és nem engedtük meg, hogy az iraki hadsereg ide bevonuljon, azt gondolom, hogy ez mészárlás lett volna, hiszen az iraki hadsereg és a rendőrség nehezen tudja kontrollálni a tömegeket. Három héttel ezelőtt a havidzsai incidens kapcsán um, is végül 40-en veszítették életét, de mint említettem, nekünk uh, humanitárius feladataink vannak. Önök azt mondták, hogy a főtitkár, aki kéne e, engem rúgnia, úgymond, de e, neki a válasza világos volt. A, az elmúlt jelentésben világos volt, a 8 a, a 3-as bekezdésben, a legutóbbi biztonsági tanács ülésén világosan fogalmazott, és azt mondta, hogy igenis az as rafai és Liberty e, menekültábor lakói ügyét támogatja, ő mindenkit arra kér, hogy a pénzt, amelyet lobbistákra fordítanak világszerte, az ENSZ főtitkár ezt írásba is adta, tehát ezt a pénzt, amit lobbistákra költenek, évente költsük inkább az Asafi menekült táborra. Ez az ENSZ főtitkárának, főtitkárának Banki Munnak a hivatalos véleménye. Ő soha nem kérte azt, hogy én mondjak le. Nem tudom, hogy honnét veszik mindezt. Természetesen mindenkinek meg lehet a saját véleménye ebben a témában. Különösen, hogyha valaki politikai feladatot tölt be, alkalja a bal oldalon, másik oldalon, jobb oldal, szufisták, szalafisták, muszlim testvérek, stb. Nem lehet mindenkinek a megelégedésére tenni, ez egy nehéz munka, de igenis megpróbálunk ennek eleget tenni. Vannak olyanok, akik a visszalépésemet kérik, azért, mert az ő munkájukat végzem. Ez jó jel. Ma Irakban mindenki kérhet ilyet, nem Saddam Hussein idején volt így, senki nem kérhette a miniszterelnök lemondását, ma bárki kérheti a miniszterelnök lemondását, ugyanúgy az én személyem lemondását is, és ez így rendben van. Ez a szabadság kifejezése, korlátozott szabadság kifejezése, de mindenképp a szabadság kifejezése. Tehát ezek a jelentések túlzottak, Alavi jó kapcsolatban állok, Ő soha nem kérte az ilyen lemondásomat, tehát megleptek ezek a sajtóközlemények. Azt javaslom, hogy a 89-es bekezdését olvassák el a főtitkár jelentésének, amely a lobbyista csoportokra is vonatkozik, és arra kéri a lobbyistákat, hogy pénzüket, energiájukat fektessék vele az emberek menedékjogot kérők menekültek visszatérésébe. Őszinte leszek, nem értem azt, hogy valaki mondjuk azt mondja, hogy nem jó a biztonság az országban és az Asafi menekült táborban, és természetesen én elutasítom a február 9-i támadásokat, hiszen ez katasztrofális volt a teljes folyamatra nézve, és sohasem szabadott volna, hogy bekövetkezzen. Másrészt azt is elhangzik, hogy ott akarnak maradni a Liberty táborban 210 ember van Higgins úr a menekült táborban, akik nem tudnak Albániába menni. 210 albán, 210 eh, eh, kéne, hogy Albánia távozzanak, és ez a Németországba. Mondják el az mlk e nak hogy vonuljon ki. Irak eh, veszélyes helyen nem javaslom azt, hogy a Liberty menekült ma maradjanak. Nem lehet azt mondani, hogy itt nem biztos, biztonságos, másrészt, hogy szolidaritást vállalnak. 6 hét után csak 14 ember térhetett vissza Albániába. Tehát a 105-ről 120-210-re sikerült emelni a az elméletek befogadottak számát, de ehhez javítani kell a biztonsági helyzetet mi is, ha nem garantáljuk a biztonságot senkinek, a biztonság, a kormányok, az iraki kormány feladata, mi támogatjuk az Asafi tábor lakóit, azért, hogy személyes védelmet élvezhessenek, de ezt az irakiak tartják fenn a kormány, felelős a biztonságért, ez egy veszélyes hely, ezt elnök úr említette, 700 ember veszítette életét, ebben a hónapban valószínűleg még magasabb lesz a, az áldozatok száma. Tegnap előtt 85-en veszítették életüket, ezt nem lehet kizárni. Éppen ezért én azt mondom, hogy vonuljanak ki az országból. Can I ask about the, sorry, can I ask about the, yes, I can, Elmer. About the eviction, about the eviction of 100 people. Okay. Ami a tábor kiürítését illeti ragaszkodik Higgins úr. A kiürítés engem is félelemmel tölt el, mondja Kobler úr. Ez engem is félelemmel tölt el. Viszont itt elértem a bölcsességem végéhez, nem tudunk többet tenni, tárgyalunk. A három ügyvéd neve megvan, Párizs nem engedi meg azt, hogy kinevezzük a három jogászt, voltak ennek feltételei mi szerint őket a kormány nem üldözi, és ezt írásban megkaptuk. Ezt több mint egy tucatszor kommunikáltuk már, mi szerint nekik ki kell nevezniük a jogászokat, Párizs nem nevezi ki a jogászokat. Itt önöket kérem arra, hogy adják meg nekünk a jogosítványt arra, hogy a jogászokat ki lehessen nevezni, itt most utcában vagyunk, nem válaszolnak e-maileinkre, de nem tudunk semmit megakadályozni abban az esetben, hogyha nem tudunk fellépni, tehát a tábor kiürítése még egyszer. Az ENSZ mit tesz a biztonság érdekében? Az ENSZ minden egyes héten az iraki kormánytól azt kéri, hogy a biztonsági struktúrákat javítsa. ...369 eh, T-fal van itt, tehát ez egy börtön, tehát ezeket a falakat el kell hárítani, le kell bontani. Én soha nem avatkoztam bele a biztonsági kérdésbe, de vonakodtam a falak elmozdításában. Ezt az amerikaiak alatt építették fel. Én soha nem mondtam azt, hogy itt egy paradicsomi helyről van szó, én nem szeretnék ezen a helyen élni, éppen ezért nagyon fontos, hogy ez csak egy átmeneti megoldás legyen, és a Liberty lakói távozzanak az országból. Az utolsó megjegyzés, az emberjogi helyzet eh, súlyos a táborban, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a mozgás szabadságát, az információhoz való jutás szabadságát kezeljék. Fontos, hogy az UNCHR-rel ők együttműködjenek, és a személyes megjegyzés az Európai Parlamentről mindig azt gondoltam, hogy az emberi jogokat képviseli, és ezt értékként kezeli, európaiként, erről meg vagyok győződve. Tehát nem lehet eh, szem előtt téveszteni ezeket a struktúrákat, ahol az embereket különböző szekcióban tartják, 30 kantint építettek azért, hogy ne találkozhassanak az emberek egy egyetlen kantinban, bezárják az embereket, hogyha úgy érzik, hogy a mi személyeinkkel, monitoring személyeinkkel kapcsolatba kerültek. Nem gondolom, hogy ez jó politika. És a parlamenti képviselők kötelessége az, hogy ne csak a halálbüntetéssel foglalkozzanak, és a az iraki börtönökben, hanem ne támogassanak egy olyan struktúrát, amely megfosztja az embereket a mozgásszabadságtól, és nem biztosít lehetőséget arra, hogy elhagyja a tábort. Egy lakó sántikával próbált meg elszökni a táborból, viszont őt megállították, visszacibálták, és ez nap mint nap bekövetkezik, ez a valóság. Éppen ezért nem értem azt, hogy ezeket a tényeket miért tévesztik szem elől egy olyan szervezetben, amely mindig is fontosnak tartotta az emberi szabadság jogok kérdését. Ez lett volna az utolsó megjegyzésem. Köszönöm szépen, Kóbler úr! Ich habe gestern mit einem Schreiben Jana Hübaschkova eingeladen, hier in den Ausschuss zu kommen. Janoskova azt asszony meghívtam arra, hogy jöjjön el a szakbizottságba. És meghívtam az iraki parlament a FED bizottságának elnökét a parlamentben, tehát tervezzük ezt a párbeszédet folytatni. Drasztikusak a fejlemények, senki sem élvez eh, védelmet, mindenkinek sisakban és golyóálló mellényben kéne lennie. A mindennapi ember még sokkal nagyobb veszélynek kitérve, mint a táborokban élők. 700 halott volt, mint hallottuk. Tehát én itt nem is tennék különbséget, mindenkit meg kell védeni, erre nagy hangsúlyt fektetünk, és aztán majd meglátjuk, hogy mire van lehetőség. Ha pedig megint csapatokkal vonulunk be, akkor ez hiba lesz, mint ez hiba volt már első alkalommal, és már tíz évvel ezelőtt óvaintettem ennek a katonai bevonulásnak a lehetőségétől konfliktusba kerültem saját országomban is emiatt, éppen ezért meg kell vizsgálnunk azt, hogy ezekkel a következményekkel hogyan tudunk zöldágra vergődni. Fontos, hogy a tagországainkban beszéljünk ezekről a kérdésekről. Itt egy jelentős humanitárius akciót bonyolítunk, és közben nem tudunk megfelelő helyeket, tehát nem tudjuk az embereket kiszedni ezekből a táborokból, és az embereknek másodhelyet biztosítani. Az én országom száz embert vett volna fel, Albánia több mint kétszázat, és én most meg fogom vizsgálni azt, megpróbálok utána járni, mert hallottam 30 négyzetkilométernyi területen van az Asrafi tábor. A menedékjogot kérők, menekülteket illegális személyeknek tartják. Ők az Egyesült Királyságban mondjuk, hogy a Sussex tartományában 34, 30 négyzetkilométeren helyeznék el őket, vagy akár Gólvéban, vagy az én országomban, ez óriási vitákat váltana ki az UKIP, háromszor nagyobb erőre tehetne szert. Emiatt felreknál kell lennünk, az irakiak azt mondják, hogy ő nem akarják a menekülteket, mi is gyakran mondjuk azt, hogy nem akarunk illegális bevándorlókat, Éppen ezért fontos az, hogy felelősségünket vállaljuk, illetve gondoskodjunk arról, hogy ezek az emberek biztonságban legyenek. Éppen ezért beszélünk el a fővárosainkban arról, hogy vannak-e még helyek, és azok, akiknek vannak kapcsolataik a Camp Libertyhez, illetve az Asvitábarhoz, hogy itt interjúkat készítsenek, illetve hogy megteremtsük a kivándorlás feltételeit. Lehet, hogy az emberek érdekében ott közösen együtt működhetnénk, és ne egymás szemére kéne, hogy hányunk mindenféle dolgokat, hanem az emberek érdekében találjunk megoldást, és nem, azt hittem nem hallok jól ma, amikor kiderült az, hogy nem férhetnek hozzá az emberek például az internethez, illetve nem eh, engedik meg nekik, hogy legyen mobiltelefonjuk, illetve egyetlen eh, csatorna áll rendelkezésre, amelyen propaganda műsorai mennek. Nem hiszek a fülemnek. Ha ez igaz, akkor ez probléma. Itt eh, nem csak arról van szó, hogy ez ezt követeli, hanem a tábor vezetése is ezt követeli. Ez döntő pont, és ez végső döntésem szempontjából nagyon fontos, és ezt meg kell próbálnunk semleges helyekkel információkat kapni azért, hogy a vita során képes legyünk arra, hogy segítsünk az ott élőknek. Kobler úr, köszönöm szépen a segítségét a két év során ami írva volt, mindig segített, és reméljük, hogy hamarosan egy új missziót kaphat majd. Sok sikert kívánunk majd ehhez, és úgy gondolom, hogy Jana Hibaskova azt, hogy megfelelően tudja majd folytatni ezt a missziót, és sikerül megállapodásra jutni majd. Remélem, hogy az emberre tudunk segíteni, hogyha azáltal, hogy az emberek megengedik, azt segítsünk nekik. Következő napi pontunk következik. Wir äh, kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da möchte ich zum Ausdruck bringen, dass das in Kamera stattfindet. Möchte also bitte. A következő napi pontunkat zárt ajtók mögött tartjuk meg, ezért äh, arra kérném